Kedves kollégek, a vitának a végére érkeztünk. Holnap 12.30 perckor fogunk szavazni erről a jelentésről. A következő napi rendi pontunk az alapvető jogok elnézést, közvetítés polgár és kereskedelmi ügyekben. Szóbeli kérdésről van szó, szóbeli választ igénylő kérdést fogalmazott meg a jogi szakbizottság. Arlene McCarthy jelentéstevő kap szót 5 percre. Önné a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, üdvözlöm azt a tényt, hogy lehetőségünk nyílik a közvetítés megvitatására. A szóbeli kérdést azért adtuk be, mert szeretnénk előrelépni, szeretnénk felgyorsítani a közvetítés folyamatát egész e- Európában. A közvetítést széles körben alkalmazzák, és sok pénzt takaríthatunk meg vele. Ugyanis a bíróság sokba kerül. Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy 70%-os a sikerarány, és ez 80%-ra nő, hogyha önként választják a felek ezt. De csak 1%-uk választja ezt a lehetőséget. Az én hazámban az a tapasztalat, hogy a vita 200 ezer euróba kerül, több mint 300 napig tartott, 51 ezer euróba került, amikor csak 87 napot vett igénybe, és 4 ezer eurót jelentett a közvetítés vonatkozásában. A KKV-k csak akkor fordulnak ehhez, hogyha kevesebb, mint 50 ezer eurós a költség, mert a végén többet fizetnek azért, hogy visszakapják ezt a pénzt. Tehát a közvetítése vonatkozó irányelv nagy lehetőség a kkv számára. Úgyhogy biztos úr és kedves képviselők, az előttünk álló helyzet kettős érzelmeket szül. Egyrészt azt látjuk, hogy a közvetítés jelentős, mérhető megtakarítást jelenthet, mind a költségek, mind az idő terén. Másrészt azonban Csalódást okoz az a tény, hogy a közvetítéshez fordulók száma nagyon alacsony az EU-ban. Nyilván nem ezt akarta sem a parlament, sem a bizottság. Az elsődleges céljaink azok voltak, hogy az állásfoglalás következtében baráti megoldásokat találjanak a felek, kiegyensúlyozott arányt állítsunk fel a közvetítés és a bírósági eljárások között. Úgyhogy jogi szempontból az EU felelősséggel kell, hogy bírjon, eh, hogy gyorsan reagáljon és lépjen, hogy az alapvető célokat elérjük. Főleg azért, mert recessziót élünk, eh, szigorítási intézkedéseket eh, vezettek be, és a tagállamoknak időt kell és költséget megtakarítani a vitás kérdések megoldása terén is. Úgyhogy Biztos asszony, Szeretnénk, hogyha elmondaná, hogy a bizottság hogyan kíván előrelépni ezen a téren, ahol egyértelműen nem érjük el az irányelv céljait, mégpedig gyorsan. Ezen kívül a bizottságnak mi a szándéka, hogy kiegyensúlyozott állapotot teremtsen a jogi eljárások és a közvetítés között? A bizottság szerint a kiegyensúlyozott álláspont azt jelenti, hogy a tagállamok legalább 10%-ban közvetítéshez forduljanak minden egyes országban, legalábbis a határokon átnyúló vitás kérdések esetében. Ezen kívül a bizottság milyen ö, intézkedésekre készül, hogyha a minimális ö, százalékos értéket nem alapítják meg, vagy egy, egyszerűen nem érik el ezt a célt a tagállamok. Úgyhogy örömmel ragadjuk meg ezt az alkalmat arra, hogy a bizottság véleményét meghallgassuk ebben a nagyon fontos kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, McCarthy asszony. Most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr azzal kezdeném, hogy teljes mértékben egyetértek a szobori kérdés szerzőjével. A vita rendezés sokkal gyorsabb és olcsóbb, mint a szokásos jogi peres eljárás, és azt gondolom, hogy egyfajta új kulturális szokást is elterjeszthet, hiszen egy ilyen, kö, ilyen közvetítéses eljárásnál nem csak vesztesek és győztesek vannak, hanem, hanem partnerek, és ez mindenképpen időt sporol meg az embereknek, a vállalatoknak is, úgyhogy ilyeténképpen rendkívül vonzó alternatíváról van szó, egyetértünk az önök meglátásaival. Hogyan lehet mindezt elérni? Nos, egy közvetítési irányelvet elfogadtunk 2008 májusában, és 2011-ig kellett volna ezt megvalósítani, létrehozni, végrehajtani. Minden egyes tagállam ratifikálta az irányelv végrehajtási intézkedéseit. A bizottság úgy véli, hogy az irányelv végrehajtása óta ugye egy év telt el, talán egy kicsit több időt kell még hagyni arra, hogy levonjuk a következtetéseket, hogy valóban megvalósultak-e az irányelben foglalt célkitűzések. Hogyan lehet-e a dolgokat felgyorsítani? Szándékaim szerint jövő évben, 2013-ban egy nyilatkozatot teszek közzé a közvetítés érdekében, és szeretnénk tájékoztatást is nyújtani a mm, tagállamoknak arról, hogy miért fontos a közvetítés, illetve adatokat gyűjtünk arról, hogy, az, hogy a tagállamok milyen mértékben hajtották végre az irányelvet. Az a gond ezzel a jogszabályjal, hogy senki sem tudja, hogy létezik. Tehát a jogászok, a bírók, bírák nem igazán használják ezt, tehát nem teljesíti a az, elképzeli, az elképzelt célkitűzéseket. Nos, úgy véljük, hogy a közvetítés mindenképpen ösztönözni kell, főként a határon átnyúló vitákban. Éppen ezért azt kértük, hogy a tagállami jelentések amelyek a jelenleg is folyamban lévő tanulmány részét képezik. Tehát ezek a jelentések arról is számoljanak be, hogy jelenleg milyen összehasonlításban vannak a közvetítési, illetve a szokásos peres ügyek, hogyan lehetne elérni azt, hogy a tagállamokban nőjön a közvetítéses ügyek aránya, így egyfajta egyensúly lehet létrehozni a közvetítés és a bírói peres eljárások között. Nos, az irányelv már létezik, nem újdonságról van szó. Lesz egy jelentés 2016-ban, és a jelentés alapján a bizottság megvizsgálja azt, hogy módosítani kell-e az irányelvet, kellenek-e új javaslatok. Addig is legyünk aktívak, ne várjuk meg a 2016-ot. Addig még nagyon komoly eredményeket érhetünk el. Az úgynevezett Justice for Growth programon belül is alkalmazható a közvetítés, ez egy intézkedés csomag, melynek lényege, hogy a gazdasági tevékenységet, tehát konkrétan a kkv határon átnyúló gazdasági tevékenységét ezzel segítsük, tehát a közvetítés is ebbe az intézkedés csomagba tartozik. A 2013-as éves növekedési felmérés különböző reformprioritásokat tartalmaz az egyes tagállamokban, a közvetítés részét képezi ilyen prioritásoknak. Az európai szemeszterről szemeszter keretében a bizottság egy úgynevezett Justice Scoreboardot készít, ahol is megvizsgáljuk azt, hogy a különböző tagállamokban milyen előnyei és hátrányai vannak az igazságszolgáltatásnak, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a polgári peres eljárásokat. Ugyanis a rendszerek hatékonysága határozza meg nagy mértékben a növekedés meglétét, avagy hiányát. Tehát az éves növekedési jelentésben, felmérésben is szerepel ez a kérdés. Fontosnak tartom a képzést, a tájékoztatást, a különböző ösztönzők bevezetését, hogy a peres felek érdeklődjenek a közvetítés iránt. Hát ezt próbáljuk meg elérni, így próbáljuk a helyzetet javítani. Nagyon szépen köszönjük a bizottság alelnökének, most pedig Megkezdjük a felszólalások listáját. Mazzoni asszony a néppárt részéről parancsoljon, két perce van. President. Köszönöm elnök úr a szót. Egyetértek McCarthy kolléganő bevezetőjével és Reding biztos asszony kételkedik abban, hogy hatékonyan lehetne foglalkozni egy csomó területen a megoldásokkal közvetítés vonatkozásában. Nyilván még teljesen jogosan kell megvizsgálni azt, hogy hogyan működik az eddig elfogadott szabály, hiszen csak egy év telt el a bevezetése óta, és legalábbis Olaszországban még csak ennyi ideje tudjuk vizsgálni azt, hogy ennek az eljárásnak milyen hatása van csak egy év alatt 480 millió közt volt megtakarítható, és ez rendkívül pozitív eredmény. De vannak még negatív adatok is, és ma azzal a kérdéssel foglalkozunk, amely sokkal kritikusabban vetődik fel országainkban, hiszen a jelenlegi törvényeinket viszonylag elfogadhatatlannak ítélték meg közvetítésre. Ezért másfajta ösztönzőkre van szükség, hogy többször forduljanak közvetítéshez ne legyen ez kötelező jellegű, eddig mindig is önkéntes alapon történt. Én meg szeretném kérdezni, hogy a bizottság is így vélekedik-e, vagy pedig másképpen azon feltételezés vonatkozásában, hogy ez gyakorlatilag az alapjogokat érintheti, amely a védelemhez való jogra vonatkozik, és a bíráskodáshoz való jogra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialista frakció következik. Tikáó asszony egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr. A közvetítés valóban nagyon hatékony megoldás lehet, bíróságon kívüli megoldás, mind a költségeket, mint az időt illetően, akár polgári, akár büntetőügyekben. És a tagállamoknak ösztönözniük kellene, hogy főleg az interneten egyre többet beszéljenek erről, hogy mindenki tudja, hogy ezt a szolgáltatást igénybe veheti. Persze nagyon fontos a bizalmas kezelés, és minimális módon meg kell felelni a polgári eljárási elvárásoknak, a bizalmas kezelés és a közvetítés szempontjából. Egy jelentés készül a 2052-es irányelv vonatkozásában 2016-ig. A kérdés az, hogy milyen képzési programok lesznek olyanok számára, akik a közvetítésben részt kívánnak venni, hogy jó minőségű szolgáltatásokat biztosíthassanak, és megfelelően járjanak el az egész Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Buzoly úr az Álda nevében két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A közvetítés kifejlesztése polgári és kereskedelmi ügyekben, valamint más bíróságon kívüli megegyezések minden, minden résztvevőnek és a jogi rendszernek is nagyon kedvező megoldás. Nagyon sok országban létezik már, és ennek az irányelvnek az a célja, hogy egy használható mechanizmust készítsünk el nagyon fontos, hogy a végrehajtását szorgalmazzuk. Egyelőre még nem érte el a célját, hogyha megnézzük azt, azokat a jogi ügyeket, azokat, a, azokat az ügyeket, amelyek túlnyomó részt mégiscsak az bíróságon dön, dőlnek el, és nem a közvetítés útján. Az irányelv az információ cseréről is szól, illetve arról, hogy az emberek előtt ismerték kell tennünk a közvetítést. Sajnos ez sem valósult meg teljes mértékben mértékben. Az emberek nem tudnak a közvetítésről, ezért nem is használják ki az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, nem tudják, hogy mennyibe kerül, nem tudják, hogy kihez forduljanak, hogyha kérdéseik vannak ezzel kapcsolatban. A kereskedelmi ügyekkel kapcsolatban a parlamentben vitatott új irányelv most a fogyasztói vitákkal kapcsolatban is új lehetőségeket ad majd, és itt valószínű, hogy jobb eredménnyel járunk el, mert a közvetítésről szóló információk hozzáférhetők lesznek. Azonban az irányelv határ, hatásköre hatája korlátozott, ezért a tagállamoknak jobban meg kell ismertetni az emberekkel a közvetítés létét, különösen a határokon átnyúló ügyekben, illetve a különböző családi ügyekben. A jogi rendszerrel pár, nem párhuzamos rendszert akarunk most megteremteni, hanem kiegészítő lehetőséget, és olyan lehetőséget, amely egyensúlyt teremt. Nem tudom, hogy kellene konkrét százalékos célértékeket meghatározni, de a közvetítői kultúra fejlesztését mindenképpen szorgalmazni kell, mert ez egy alternatív vita rendezési lehetőség, és sokkal kevésbé költséges, mint a bíróság, valamint gyorsabb is. Köszönöm szépen, Buzoly úr. Most elkezdjük a spontán felszólalások sorát. Először Konferáti úrnak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Signor Commissario. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, egyetértek McCarthy asszonyon abban, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a bizottság minden tőle telhetőt megtenne a közvetítés megismertetésének érdekében a polgárokat informálni kell arról, hogy ez létezik, információs kampányokat kell elindítanunk, tudniuk kell róla, hiszen ez egy nagyon jó lehetőség, amely nagyon jó eredményekkel is tudna járni a polgárok számára, hogyha kihasználnák. A közvetítés még hasznosabb eszköz a gazdasági hanyatlás idején, amikor a családok eszközei sem túlságosan számosak. De van még egy nagyon fontos kérdés, és ezt örülök, hogy ezt is hangsúlyozták, a közvetítés kulturális választás kérdése is, ugyanis lehetővé teszi nekünk azt, hogy polgári és kereskedelmi ügyekben elkerüljük a bírósági eljárást, és ehelyett közvetítést alkalmazunk. E, e, e, a, a, a, két fél között. Azt hiszem, hogy ezt akár munkaügyi kérdésekre is ki lehetne terjeszteni. Megkáti asszony. Don't get the opportunity to come back. I, I did... Szerettem volna először is megköszönni a biztos elkötelezettségét, amit ez, ebben az ügyben tanúsított és nagyon biztat a bizottság aktív megközelítése, és ahogy kollégáim is említették, nagyon érdekel, hogy az oktatás és a figyelemfelkeltés ügyén hogy fognak majd tovább indulni a bizottság részéről. Úgyhogy tényleg biztatnám a biztosot arra, hogy a parlamentet és a bizottságunkat folyamatosan tájékoztassa az e, elvégzett munkáról, és jöjjön vissza hozzánk, hiszen nagyon érdekel minket ez a kérdés, és és hát végül is ugye rengeteg jogi, eh, bírósági ügy van, és ezek nagyon költségesek az európai polgárok számára. Köszönöm. Reding biztos asszonynak adom át a szót. Meg kell jegyeznem, hogy számos tagállamban igen sok probléma van ezzel a dologgal. Elég sok jogvita van. És a mediáció, a közvetítés, főleg a kisebb esetekben egy nagyon hasznos eszköz. Ezekben az esetekben a legkevesebben óhajtanak egy hosszadalmas bírósági eljárást. Azonban alapjog az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Tehát szerintem a közvetítés nem helyettesítheti a bíróság eljárást, hanem alternatíváról van szó. De hogy igazi alternatíva legyen, ahhoz ismerté kell válnia, és kulturális esélynek kell lennie. Ehhez pedig időre van szükség. Hogy látjuk, hogy a 9-es cikk hogy kerül alkalmazásra, ebben olvashatjuk, hogy a tagállamoknak szorgalmaznia kell a közvetítés megismerését. Tehát, hogy a közvélemény, az állampolgárok megismerjék a közvetítés lehetőségét. És a mi anyagunk tízes cikkében is az szerepel, hogy a köz számára hozzáférhetővé kell tenni az igazságszolgáltatás különféle formáit. Arról van szó, hogy kéz a kézben kell a tagállamnak és a bizottságnak eljárnia, hogy több információ jusson el a polgárokhoz a mediációról. És természetesen ez képzés, közvetítő képzés nélkül nem működik. Ezen kívül az ügyvédeket, a jogászokat is ki kell képezni, hiszen ők a közvetítésben a saját szakmai érdekük ellentétét látják. És itt ismét a kultúra szót ismételném, hiszen egy ilyen kulturális váltás nem már holnapra következik be. Tehát következetesnek le kell lennünk, szorgalmaznunk kell a közvetítést, és éppen ezért fogjuk 2013-ban ezt a nyilatkozatot publikálni. Hiszen a publikált anyagot meg lehet tárgyalni, meg lehet vizsgálni és meg lehet a különféle problémákat vizsgálni a különféle tagállamokban. És ez pedig lassan-lassan ahhoz vezet, hogy a polgárok felfedezzék, hogy a közvetítés igenis létező alternatívája a bíróság eljárásnak, főleg a kisebb esetekben különféle tyúkperek helyett lehet például a közvetítést alkalmazni, esetleg családvitákban,